jövőben közöljük majd ezen jogi aktusok pontos címát. Most pedig rátérek ezen heti ülésrendhez. A 137-es cikkeltemben az elnökök értekezett elfogadta a végleges napirendtervezetet, ezt közre is adtuk. Jelenleg nincsen semmilyen módosítási kérelem a mai napra vonatkozólag. Kedd, kedd esetében az EPP egy szóbeli kérdést intézne az Európai Bizottsághoz a litván kamionok témakörében. Ki kíván ezen indítványjal kapcsolatban szólni? Kaspári úr, tessék! Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Néhány napja az a helyzet áll fenn, hogy az orosz hatóságok a információim alapján önkényesen jártak el, illetve járnak el litván teherautósofőrökkel szemben, őket elkísérik, arra kényszerítik, hogy rakományaikat letegyék, és ezeket ellenőrzik. Ez egyértelműen a csúcsálkozó előtti vegzálása a litvánoknak. Az orosz hatóságok ma délelőtt az Európai Bizottság tájékoztatása nélkül, anélkül meg ezt megindolták volna, Litvániából számos termék ellen tiltást vezettek be. Én ezt elfogadhatatlanak tartom, azt, hogy Oroszország lépéseket foganatosítson egy európai tagország ellen, önkényes intézkedéseket a partnerségi súsrálkozó előtt, és nagyon hálásak lehetnénk, hogyha bizottsághoz kérdést intézhetnénk itt. Ezt a kérdést a különböző frakciók képviselői dolgozták ki, és nagyon örülnénk annak, hogyha ezzel a kollégák egyet tudnának érteni. Köszönöm szépen, Kaspari úr. A Szolga úr a kérdést támogatni szeretném. Teljes mértékben támogatni szeretném ezt a kérdést. Botrányosnak találom azt, ahogy Oroszország eljár Litvániával szemben. A Vilniuszi csúcs találkozó előterében a keleti partnerségről támogatnunk kell Litvániát, támogatásunkra kell biztosítanunk, illetve Ukrajnával, Moldáviával kapcsolatban is intézkedéseket vezettek be észt, az észt-orosz határon jártam, és megéltem azt, hogy a litván teherautókat hogyan állítják le, negatívan diszkriminálva őket, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a parlament világosan, egyértelműen, szobori kérdés keretében fogja, ragadja meg a szót az ilyen jellegű intézkedések ellen. Van valaki, aki ez ellen szeretne szavazni, aki nem támogatja a szóbeli kérdést? Nincsen. Akkor Szavazunk erről a pontról. Az Európai Unió egy Tajvannal kedd naporendi pont után lenne ez a napirendi pont. Ki ellenzi ezt a pluszpontot, nincs senki, aki tartózkodna, akkor ezzel a napirendet eh, megváltoztattuk, és ezt a pontot is a keddi napirendre tűztük. Kedhez még Cimmer asszony parancsoljon. Még a keddi naphoz kapcsolódva, amilyen szóbeli kérdést életéméről döntöttünk, ön csak azt kérdezte meg, hogy ki támogatja ezt, és utána azt mondta, hogy akkor a Tajvánnal folytatott kereskedelmi kapcsolatok után kerül napirendre ez a pont. Az elnökök érdekezlet esetén mi felvetünk egy pontot a pilóták munkaidejéről, és ez, ez el, ezzel még hátrébb kerülne. Meg szeretném kérdezni azt, hogy megcserélhetnénk-e a két pontot azért, hogy a pilóták munkaidejéről szóló pontot még egy olyan időpontban tudjuk itt taglalni, amikor az érdeklődéset tarthat számon. Cimerasszony, önnek igaza van, ezzel az ön egy napi rendi pont hátrébb kerül, időben később kerül sorra, de nem tudom, hogy ezt a szóli kérdést hol helyezzem el másutt, így hangzott el a kérés. Sajnálom. A szerenep a következő. A néppárti frakció azt javasolja, hogy változtassuk meg a, az Európai Unió bevándorlási politikáját a földközi tenger térségében. A tanács eh, ezen részt venne, és a tanács nyilatkozata, illetve a bizottság nyilatkozatai bevándorlási hullámokról a földközi tenger térségében, különös tekintettel a Lampedusa környékén bekövetkező tragikus eseményekre. Ez lenne az új cím. A néppárti frakció kért szót ehhez a ponthoz, nem, nem is tudom ki volt pontosan, Jakkolino úr kérte a lehetőséget, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Nagyon sok holttestet, 200 holttestet találtak a Lampedusa-i öbölben. Úgy gondolom, hogy még többet is fognak, állítólag 360 ember vesztette életét a tragédiában Lampedusa szigeténél. Az LPP e tagjai vitát szeretnének tartani azon a napon, amikor Barozó eh, úr, illetve nem sem asszony oda utaznak eh, a szigetre, hogy kifejezésre jutassák a szolidaritásukat az áldozatokkal, eh, illetve a menekültekkel, valamint Lampedusa lakosaival is. Úgy gondoljuk, hogy 5 órakor tarthatnánk meg a vitát. Úgy, hogy Mamsem asszony, illetve Barozó elnök úr, illetve a tanácsból valaki szintén részt tudna így venni. nagyon fontos, hogy a szolidaritásról beszéljünk, elnök úr. Köszönöm szépen. Jakolin úr, ki szeretne emellett szót kérni? Szoboda úr. Köszönöm szépen, elnök úr, én támogatom az elhangzott pontot. Nagyon fontos, hogy Barosszó és Wallström jelenlétében folytassuk a vitát. Nagyon fontos, hogy ezt az időpontot egyeztessük. Egész Európának segítenie kell ezeken az embereken, és remélem, hogy azok segíteni fogják, a halászokat segíteni, akik korábban úgy döntöttek, hogy itt jogellenes segítségnyújtásra volt szó, szóval és remélem, hogy Olaszország meg fogja változtatni ezt a törvényt, tehát ezt is meg kell említeni, mindenről szót kell ejtenünk a bizottság elnökével közösen, illetve biztos asszony jelenlétében. Köszönöm. Vielen Dank. Spricht jemand gegen Köszönöm. Van-e valaki, aki ellene szeretne szólni az elsoglásnak? asszony, ön az elsoglás indítványhoz szeretne szót kérni? Parancsoljam. Önél szó. Azt gondolom, hogy ezt jeleztük, hogy az én frakcióm támogatja a cím megváltoztatását. Visszatérve arra, amit szavoda úr mondott, illetve amit idézett a Süddeutsche Zeitungból, illetve arról, hogy döntsünk-e arról, hogy most krokodilkönnyeket kell-e hullatni, vagy nem, illetve arról, hogy változtassunk-e ténylegesen valamit, ahogyan ön emlékeztetett erre a beszédében. Éppen ezért mi szeretnénk azt, hogy állásfoglás indítványjal zárnánk ezt a pontot. Köszönöm, Helms asszony. Der Antrag ist diese Aussprache mit einer Resolution. Tehát a kérés úgy hangzott, hogy állásfoglalási indítványjal fogadjuk el ezt a napi rendi pontot. Rendben. Nem hangzott el ellenvélemény. Egy pillanat még. A tanács és bizottság nyilatkozatai a beházási hullámokról, különös tekintettel a Lampedusa környékén bekövetkezett tragikus eseményekre. Harms asszony ezen kívül még azt kérte, hogy ellensoglási indítvány is szülessen. Jakolino úr is kért még szót, parancsoljon. Tanto per confermare. Tisztelt elnök úr, szeretném megerősíteni, amit Szoboda úr éppen most mondott. arra van szükség, hogy tovább menjünk, és a teher megosztásról is beszéljünk. Úgy gondoljuk, hogy pillanatnyilag a kérdés feltevése időszerű, az állásfoglalás elfogadása megosztaná viszont a parlamentet. A, az állásfoglalással szembeni hozzá szólások. Jekalina úr Hams asszony ellen szólalt fel. Cimmer asszonynak adom meg a szót. Úgy gondolom, hogy ő az állásfoglalás mellett kíván szólni. Igen. Harms asszony álláspontját támogatnám, azt javasolnám, hogy legyen egy állásralás litvány is ezen napi rendel kapcsolatban. Itt az ideje annak, hogy változtassunk a dolgokon, tekintettel Olaszországra is, de az Európai Unión belül is vállalni kell a felelősségünket, hogy ezt a méltánytalan, embertelen helyzetet meg lehessen szüntetni elnök. Először is akkor a szerdai napi rend változtatásról szavazunk, de előtte még Szóda úr kérsőt. Azt mondanám, hogy az állásrólásra majd az októberi második ülésen tartsa meg az állásolást. Szerintem sokkal jobb, hogyha ezt az októberi második üléssel születne meg az állásorolás, legyen a vita ezen a héten, és két múlva pedig az állásorolás elnökrendben. Mindjárt visszatérek majd erre. Először is szavazzunk arról, hogy ezt a napi, rendet, napi rendi pontot tegyük a napi rendre. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? egyhangulak, tehát akkor erről döntöttünk. Most eh, két eh, eljárási módot javasoltak az állásolása kapcsolatban. Ezen a héten legyen az állásolás, vagy pedig két hét múlva a második októberi ülésen, figyelembe véve a eh, Barózó, illetve Mástrom asszony beszámolóját, majd itt Harms asszony a szó. Meg kellene abban állapodnunk, hogy októberben mikor fog elkészülni majd a második október plenáris ülésre ez az állásfoglalásunk. A kocká van vetve, de én is azt támogatom, hogy inkább a második október ülésen legyen az állásfoglalás. Tehát akkor csak egy javaslat van, legyen a második október ülésen az állásfoglalás mellette, ellene tartózkodik, akkor így lesz, erről így döntöttünk. Köszönöm szépen. Szerdával kapcsolatban nincsen további változtatási kérelem. Csütörtök a zöldek a bizottságtól nyilatkozatot kér az Oroszországban letartóztatott Greenpeace aktivisták tekintetében, és azt szeretnék, hogyha ez lenne az első pont csütörtökön. A bizottság nyilatkozata után pedig felszólalhatnának a képviselők, ki kívánja ezt támogatni, Hámsz asszony. Ezen indítvány előkészítése során azt láttam a frakciák, frakciók részéről, hogy attól tartottak, hogy túlságosan sok téma lesz ezen a plenárison, amely Oroszországhoz, Moszkvához kötődik. Úgy gondolom, ezen akcióval inkább arról van szó, hogy nekünk ki kell tartanunk a Greenpeace jelentősége mellett, hiszen ez egy nagyon nagy jelentős nemzetközi nem kormányzati szervezet. Különböző hajókkal dolgozok a Beluga Rainbow, most pedig az Arctic Sunrise-ról van szó, és nagyon sok veszély leselkedik a nemzetközi vizeken, nem tudtunk erről. A, az a vád, hogy kalózkodtak, az teljes mértékben elfogadhatatlan a holland kormány is cselekedni fog majd ennek kapcsán, és úgy gondolom, hogy nekünk támogatnunk kell ezt a nem kormányzati szerepet. Szeretném, hogyha lenne egy vita csütörtökön, és majd a következő plenáris ülésen, októberben lenne majd egy állásfoglalás is ezzel kapcsolatban. Elnök, ki kívánja támogatni ezt az indítványt? Senki, ki szeretne az indítvány ellen felszólalni, tessék, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt ellene szólnék, eh, hadd mondjam el én is, hogy nagyon fontos ügyről van szó, tehát nem az ügy jelentőségét vitatnám Greenpeace és Oroszország vonatkozásában. Ugyanakkor rámutatnék, hogy eh, csütörtök eh, délelőtt lesz egy szóbeli kérdés a jogállamiságról és az emberi jogokról Oroszországban, és úgy gondolom, hogy ezt kellene kihasználni, mármint ezt a kérdést az e körül folyó vitában kellene felvetni, és ráirányítani a figyelmet erre a témára. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, McGuinness asszony. Akkor ez az indítványjal ellentétes vélemény volt. Most azt javaslom, hogy szavazzunk erről az indítványról, az zöldek indítványáról, hogy legyen egy napi pont a Greenpeace aktivisták tekintetében. Ki támogatja ezt az indítványt? Ki ellenzi ezt? Ki tartózkodik? Szerintem elutasítottuk, de hogyha szeretnék ellenőrizni, akkor tegyük azt. Elektronikusan ellenőrzünk, a szavazást megnyitom. Haben alle Kolleginnen Szavazott-e minden kolléga? Haben alle Kolleginnen und abgestimmt? Szavazott-e mindenki? A szavazás lezárom. elutasítva. Nos. McGuinness asszony még egyszer indokolja meg alternatív javaslatát. I want to be clear that we should... Tehát egyértelműen szeretném leszögezni, hogy bele kellene foglalni az Oroszországról szóló vita témái közé, tehát csütörtök délelőtt elnök úr, akkor erről is szólni kellene, akárhogyan alakul is a dolog. Ja, das ist, äh, glaube ich, Frau McInnes. Ich sehe. Megint azt én értem, hogy mit, ön mit szeretne, viszont szerdán teljesen más témákkal foglalkozunk, ezt nem lehet így összekeverni, és azt javasolnám, hogy ezt ne is tegyük meg. Harms azt, hogy még egyszer a ügyrendel kapcsolatban. Nem tudnánk megállapodni abban, hogy ezt a témát azért, hogy ne terheljük túl az Oroszországgal kapcsolatos napi rendi pontot, 14 nap múlva taglaljuk ezt a témát. Azt gondolom, hogy azok számára, akik most Hollandiában a párt előkészítik, a Nemzetközi Tengeri Bíróság előtt, illetve a Murmanskban letartóztatottak számára már nagyon jó jelzés az, hogyha mi most már így döntünk. Elnök Harms asszony, ezt a pontot fel fogom tüntetni a napirend tervezeten és erről az elnökök értekezlete dönt majd, illetve frakcióknak is tanácskoznak arról, hogy az októberi második plenárison kerüljön a napirendre, és igen, akkor milyen pont alatt. Rendben. Van-e további hozzászólás? Nincsen. Akkor ezzel elfogadottnak tekintjük a napi renden. Az első napi rendi pont, választ igénylő kérdés bizottsághoz az Európai Széndiokszid piac 2012-ben. Először a szóbeli